bejelentem, hogy a február 3-án felfüggesztett ülést, berekeztett ülést folytatjuk. A februári jegyzőkönyvet közreadták, van-e észrevételük? A jegyzőkönyvvel kapcsolatban úgy látom, hogy nincs. Ezzel akkor a jegyzőkönyveket elfogadtuk. A következőket szeretném mondani. Az részszak megnyitásával kapcsolatban.